építési humanitárius segély programokra van szükség valamennyi válságzónában világszerte, amennyire csak lehet. Egyúttal azonban meg kell erősítenünk a külső határokat, konkrétan a Görögország és Törökország közötti határt. Ez ugyanis a, a nyugat-balkáni eh, és a kelet-balkáni eh, migrációs útvonalak eh, leggyengébb pontja mi nem úgy döntöttünk, mint néhány más tagállam, hogy barikádokat építünk, hogy kerítéseket építünk, hogy szöges kerítéssel tartjuk ki az embereket. Ehhez képest 6500 rendőr ö, védi a horvát határt, ö, a leendő Schengeni határt, az Európai Unió határát ebben a tekintetben. Úgy gondolom, hogy a saját törvényünket, az európai szabványokat és az nemzetközi egyezményeket kell alkalmaznunk, hogyha vannak olyan ö, felvetések, hogy visszaélésekre került sor, Nos, ott el kell járni, azonban ezeket nem szabad készpénznek venni, hiszen én magam meglátogattam a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti határszakaszt, és pontosan tudom, hogy milyen az a terep, és milyenek az otthoni viszonyok. Tehát ott nyilván a Frontex segítségével segíteni kell egymásnak, annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk kezelni a helyzetet. Ami a bővítés ügyét illeti, amelyet egy képviselő is említett, egy dolgot mondanék el, nincs fújtanáló, eh, itt eh, eh, megfelelő logikát követünk, tudjuk, hogy kik azok, akik európai tagállamok, kik azok, akik európai tagállamok lesznek körül, hiszen a délkelet európai országoknak nincs más lehetősége, nem lesznek az Egyesült Államok tagjai, nem lesznek Kína tagjai, nem lesznek az Orosz Államszövetség tagjai, csak Európába tudnak haladni ezért eh, komolyan kell struktúrálnunk ezeket a, a, a e, kapcsolatokat, hogyha az az állandó e, e, gyakorlatunk, hogy folyamatosan csak az Európai Unió előszobájában tartjuk őket, ha előszobáztatjuk őket, akkor, akkor bizony el fogják veszíteni a motivációt. De fontos, hogy azt is megértsék, hogy a csatlakozás nem egy, egyik napról a másikra bekövetkező változás, hosszú munkára, mechanizmusokra van szükség, és a két ország közötti, a két országra remélhetőleg olyan helyzetbe tudunk kerülni, hogy a Zágrábi csúcsi teklezet alkalmával talán sikeresen eh, eh, ki tudjuk majd nyilatkoztatni, hogy eh, mi is lesz a következő tíz év, mi lesz az az út, amelyet az a két ország a következő tíz évben be fog járni. Köszönöm a támogatásukat. Nyilván nem csak protokolláris szerepe van mindennek, amit elmondunk, keményen dolgozunk. A mandátunk negyedik évében vagyunk Eh, nagyon sokan eh, azon dolgoznak, hogy megértsék Európát, hogy eh, előmozdítsák Horvátország európai jövőjét, és így is járunk el. Ami pedig a Kodakusics úr által említett finanszírozást illeti, Először is szükség van a hagyományos politikák és a modernizációs politikák közötti egyensúlyra, de ez nem egyszerű feladat. Ha egyszerű lett volna, akkor már régeség lett volna megállapodás valószínűleg már az, az előző mandátum eh, alatt eh, eh, nagyon nagy a felelősség, ami a vállunkon nyugszik. Az álláspontok nagyon távoliak egymástól, ugyanakkor úgy gondolom, hogy mindannyiunknak engednék kell egy kicsit annak érdekében, hogy valamennyi tagállamunk és valamennyi polgárunk számára működő dolog legyen ez. Eh, ez lesz a feladatunk, és nagyon szépen köszönöm ezt a felszólási lehetőséget. Köszönöm, most pedig nyissuk meg a vitát. Ressler képviselő másfél percben tessék. Tisztelt parlamenti elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt kollégák! Horvátország történelmi és kulturális szempontból Európához tart tartozik. Ugyanakkor nem régen még a szüleim nemzedéki számára a szabadság, a demokrácia és az európai családhoz való tartozás csak egy távoli és be nem teljesült vágy volt. Az Európai Unió elnökségének horvát vezetése egy szimbolikus lépés Horvátország nagy átalakulását illetően nehéz harcok után, amelyeket a szabadság és függetlenség érdekében folytattunk, amelyek három évtizedel ezelőtt kezdődtek, amikor születtem. Most sikeres Európai Uniós tagállamok vagyunk. Most közös a jövőnk, közösek a céljaink, új kihívások állnak előttünk, amelyeket a horvát elnökség prioritásai között elismert. Az egyik kulcskérdés a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos megállapodás. Fontos az, hogy ne feledkezzünk meg a hagyományos sikeres alapvető szakpolitikákról. Az Európai Unióban a regionális különbségek csökkentéséről sem, amelyek sajnos még mindig léteznek. Remélem, hogy Horvátország egységes perspektívájával hozzájárul az új ö, gazdasági, demográfiai, technológiai előrehaladás ügyéhez, ö, és ö, fontos az, hogy sikeres legyen az elnökségünk Európa érdekében, és remélhetőleg megvalósul az erős Európa az kívásokkal teli világban motto. Borzán asszony következik másfél percben, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Horvátország eh, átveszi az Európai Unió soros elnökségét egy kihívásokkal teli időszakban. A különbség ellenére közöttünk a minőségi élet a polgáraink számára prioritás kell, hogy legyen. A közös európai piacon senki nem lehet másodrendű állampolgár. A munkaerőpiacnak nyitottnak kell lennie mindannyiunk számára, akik eh, tisztességesen akarnak élni a munkájukból. Új lendületet kell adni az ifjúsági garanciának, meg kell könnyíteni a vállalatok dolgát, akik határokon átnyúló módon akarnak működni, és biztosítani kell az európai minimálbért az európai polgárok munkája ugyanannyi tér, és ugyanúgy kell megfizetni. Mi vagyunk mi, hogyha nem egyenragú a közössége. Mindenképpen hosszú távon kell meggondolni a vállalatok politikáját is, fontos az, hogy túltekintsenek a profit szempontokon, és társadalmi felelősségvállalásról tegyenek tanúbizonyságot. Védenünk kell a fogyasztókat, akik a piac gyenge láncemei. Az egészséges, biztonságos élelmiszer fontos, hogy prioritásunk legyen. Az elhízottság időszakában fontos ezt szem előtt tartani. Fontos az, hogy a minőségi termékek mellett szálljunk síkra, az élelmiszerbiztonság mellett az EU összes polgára számára az első lépés lesz majd az élelmiszer láncban az ellenőrzésekkel kapcsolatos szabályozás bevezetése. Fontos az, hogy így módon jobb Európát teremtsünk polgárunk számára. Elnök, egy percben Flegó képviselő következik. Köszönöm, tisztelt miniszterelnök úr! Az Európai Unió Tanácsának vezetése egy nagyon sok hívással teli időszakban nehéz feladat az eu legfiatalabb tagállama számára. Azt kívánjuk, hogy legyen sikeres és hasznos ez az elnökség. Ugyanakkor egy EU-s tagállam kiválik most az EU-ból, és mindannyian dolgozunk kell azon, hogy szomszédaink szemre európai perspektívát nyújtsunk. Új elképzelésekre, lépésekre van szükség, és azt gondolom, hogy itt az oktatás szó nagyon fontos. A nyilatkozatok után új lépésekre van szükség a középiskolai oktatásban is, fontos a bővítés folyamat, fontos az, hogy a középiskolákban a tanulók olyan tudást szerezzenek, amely versenyképes, mindenféleképpen ezt várjuk önöktől, és ez az elvárásunk az elnökséggel szemben. Köszönöm, elnök. Egy percben Gigolt képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Miniszterelnök úr, örülök, hogy itt látom önt új szerepében, és Két dologról szeretnék itt beszélni. Az Európai Bizottság az adók átláthatóságáról nyújtott be javaslatot. A KKV-k, illetve a polgárok adót fizetnek, a nagy cégek, különösen a multik nem fizetnek megfelelő adót. Önnek lehetősége van arra, hogy ezt visszategye a napirendre, Egyelőre nincs betervezve semmilyen találkozó ezzel a javaslattal kapcsolatban. Kérem, vegye újra napirendre, és kezdje el, fejezze be azt, amit a finn elnökség elkezdett, találjon többséget ehhez a javaslathoz. A finnek szintén elkezdték ahogy azt az Európai Parlament is szerette volna, a lobbisták listáját nyilvánosságra hozni, a lobby találkozók nyilvánosságra hozni. A horvát képviselet ezt nem teszi. Kérem, kövessék a jó finn példát. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Konte asszony egy percre. Köszönöm. Először is szeretnék jó munkát kívánni a horvát korvát szomszédainknak, akikkel egy közös tengerünk is van. Az elmúlt időszakban azonban nagyon restriktív halászati politikát alkalmazott az Európai Unió. Hatályba lépett az új maximális kifogható mennyiségről szóló utasítás és ez azt kockáztatja, hogy 40%-kal csökken az olasz hallgazdaság. Mindezt az Európai Unió, ahelyett, hogy a parlamenttel eh, tárgyalta volna meg, megkerülve azt fogadta el. Fontos, hogy a kapcsolatokat megerősítsük a tagállamaink között hiszen ez az eljárás delegitimizálja az Európai Parlamentet. Közösen kell fellépnie Olaszországnak, Horvátországnak és Szlovéniának a jó szomszédság alapján. Éppen ezért azt kívánom, hogy ez az elnökség mindent megtegyen annak érdekében, hogy megvédje a hallgazdaságot, modernizálja a halászatot. Mivel itt van a bizottság is, kérem válaszoljanak egyértelműen egyértelműen akarnak-e tárgyalásokat kezdeni, vagy visszavonni a javaslatot, amely a többéves tervel eh, tervről szól a kisméretű nyíltengeri halfajok vonatkozásában. Csak egy hatékony, eh, egyszerű és eh, érthető politikával tudjuk a fejlődést és a gazdasági növekedést garantálni. Köszönöm. De erősítsük meg a, gazdas- a regionális együttműködést is. Kérem, mindenkit emlékeztetnék arra, hogy lassabban beszéljenek, mert a tolmácsok ezt a tempót nem tudják követni. Eh, Tercsúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, köszönöm elnök eh, asszony, Plenkovics úr. Gratulálni szeretnék Horvátországnak a soros elnökséghez. Ez nagyon eh, érzelmes kérdés számomra, hiszen körülbelül negyed évszázal ezelőtt az eszéki, karlováci, szlavóniai krajnai lerombolt házak között és árkokban dolgoztam újságíróként. Ne felejtsük el, hogy Európa újra egyesült Tallintól Kádizig, Zágráb, Amsterdamig, és nem szabad megengednünk, hogy ez kudarcos folyamattá váljon. Nagyon sokan megpróbálják Európát eltéríteni a saját szuperállam szociáldemokrata elképzelésük megvalósítása érdekében, amely tönkreteszi a demokráciákat és a nemzetállamokat. Józan észre kellene hozzáfognunk az ügyekhez, sokan beszélnek erről az Európa jövőjéről szóló konferencióról, megpróbálják egyfajta federalizmussal megbolondítani az európaiakat, becsapni őket. Úgy gondolom, hogy nagyon sok európaiak nem, ez a szuperállam az elképzelése. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy percben elnézést lehet, hogy eltévesztettem a listát. Björk képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszterelnök úr, Plenkovics úr, itt vagyok, mondja a képviselő. Önök azt mondják, hogy a jogállamiságra szeretnének koncentrálni, és a migráció kezelésére. Én a jelentések átolvasát követően megnéztem ezeket a részeket a szövegben, illetve ellátogattam Boszniába és Dél-Horvátországba is személyesen, és körülbelül 2018-ban 10 ezer embert tereltek ki illegálisan, nagyon sőt, ennél nagyobb adatokat is láttunk, és valóban vannak adatok a horvát határvédelmi erők tevékenységéről, a brutalitásukról, az erőszak halmozásáról, a kutyák halmozásáról, ez rettenetes, és azokat a civil társadalmi szervezeteket is bántalmazták, illetve támadták, amelyek az migráció kezelésében igyekeznek humanitárius szempontból segíteni. Nem szabad így viselkedni sehol, ezt a kollégáim is elmondták, muszáj ezt azonnal állítanunk, független monitoring mechanizmus kell megvalósítanunk, és fontos, hogy elmondjuk, hogy nem lehet Schengeni tagság addig, amíg ezeket a célkérdéseket nem érjük el. Elnök kékkártyát kapna, kapott, szokott képviselő kérdezhet, hogyha elfogadja a kékkártyás kérdést és válaszol. Köszönöm, kedves kolléga. Miért mond ön hazugságot? Itt nem itt arról van szó, hogy a horvát kormány megpróbál egy egységes szervezetbe törekedni. Ennek nincsen legitimitása, nincsenek megfelelő forrásai. Horvátország igenis tiszteli az összes európai jogszabályt, és azt akarjuk, hogy csak valóságnak hű információkat terjesztenek itt az Európai Parlamentben. Köszönöm. But this is ridiculous. Elnézést, ez nevetséges. Saját szememmel láttam ott, én magam láttam, amikor kitoloncoltak 20 embert a horvát határól illegálisan, láttam a kutyás támogásokat, hallottam azokat a történeteket, amikor 30 percig kellett a hideg vízben állniuk mellük ígért a hideg víz, mielőtt eh, elengedték volna őket. Eh, úgyhogy kérem, hogy válaszoljon, hogy gondoskodni fog el arról, hogy lesz független monitoring eljárás, eh, és hogy betartják-e a horvát határokon az Európai Uniós értékeket, mert jelen pillanatban nem. Elnök, köszönöm, Szincsics úr kap egy percben szót. Valam. Köszönöm. Hát most nézzük meg, hogy néz ki Horvátország Plenkovics hogy idején. Két dolog van itt. Van a, történe, a törvényes vetület és a gazdasági. Nézzük meg az információkhoz való hozzáférést. A horvát képviselők egy kérdést tettek fel egy adatot illetően, a horvát kormányt illetően és intézményeket illetően, ez egy adat volt, amit kértünk, és kértem, és erre nem kaptam két év elteltével sem választ. Mit várhatnak ezután a polgárok? Noha a kérdésemre két héten belül választani kell, válaszolni kellett volna. Egy nyilvános adatról volt szó, és az alkotmánybírósághoz is fordultam ezen adat érdekében. Mostanig nem kaptam választ. Ennyit az önök átláthatóságáról. Hát az ön kormány épületük 100 méterre van a horvát parlament épületétől. Hát ez egy csalóz méltó viselkedés, amit önök tanúsítanak, védik a barátaikat, törvényeket írnak, és több millió kunás visszaélések vannak, ez konflikt, érdekkonfliktust jelent a horvát elnökség ideje alatt is. Nibler asszony következik másfél percben, mondja az elnök. Köszönöm elnök asszony, tisztelt bizottság elnök asszony, tisztelt tanács elnöke, egy új év, egy új kezd, évtized kezdetén vagyunk, egy új tanács elnökség közd, kezdődik, minden kezdet varázslatos és sok elvárás kapcsolódik hozzá, különösen a horvát elnökség irányában. Nagyon magasak az elvárások. Tisztelt tanács elnök úr, ami a programjukban szerepel, az nagyon kedvező. Nagy kihívások vannak nagy ö, ö, kérdések, ezeket önök bátran kezelik. Én a migrációról beszélnék, itt az Európai Parlamentben 2015 óta dolgozunk a közös megoldásokon, és elmondhatom önnek, hogy nagyon sok rendezvény az év kezdetén Bajorországban is lezajlott, és az emberek kifejezték, hogy magasak az elvárásaik azt illetően, hogy a migrációt itt európai szinten közösen kezeljük, megoldjuk, és végre uraljuk a helyzetet. Kérem, szálljon ön sikra azért, hogy az ön elnökségük, önök elnöksége alatt sikerüljön az áttörés hogy legyen közös menedékes szabályozás, és a tagállamok közösen vállalják a felelősséget a migráció nagy kihívásával szemben vegyíteni kell a biztonságos európai külső határok koncepcióját a rendezett migrációval és a menekülés okainak leküzdésével. A Schengen térség és a migráció kérdését ön már itt kezelt a beszédében. Továbbra is kritikus a helyzet, például a görög szigeteken Kérem tehát, hogy az MFF, a Green Deal és más egyéb kihívás mellett a migráció témáját nagyon erősen vegyék figyelembe, és a tanács elnökségük alatt nagyon bátran, koncentráltan dolgozzanak egy megoldás érdekében a tagállamok javára. Köszönöm. Madam Piri, for one minute. Piri asszony egy percben. Köszönöm szépen képviselő elnök asszony, miniszterelnök úr, nagyon örülök, hogy újra itt láthatom ebben a házban, itt a parlamentben a libiai eh, krízis, eh, másrészt az USA és Irán közötti eh, konfliktus rámutatnak, hogy minden továbbinál fontosabb ezeknek a konfliktusoknak a rendezése, a multilaterális megoldásokra van szükség, ezért üdvözöljük a horvát elnökségnek azt az elkitűz, célkitűzését, hogy erős Európát szeretne építeni de nem tudunk globális szerepvállalók lenni akkor, hogyha az Európai Unió nem tudja a kötelezettségeit teljesíteni, és ez még fontosabb a közeli partnereink, a nyugat-balkáni államok számára. Garantálnunk kell azt, hogy a csatlakozási folyamat átlátható legyen Észak-Macedóniával és Albániával, és hogy e, itt előrelépése kerüljön sor már márciusban, már a Zágrábi csúcs értekezett előtt nem szabad engednünk, hogy demokráciák elbukjanak Lengyelországban, Horvátország és Magyarországon nagyon komoly tanácsi beavatkozásra van szükség a demokrácia védelmében. Ezekben az ügyekben frakcióm készen áll arra, hogy az önsoros elnökségével együttműködjön. Elnök, köszönöm szépen. 16-an szeretnének felszólalni a spontán felszólalások listáján. A listát ezzel lezárom, és valószínűleg nem is lesz időnk arra, hogy mind a 16-an felszólaljanak. Szeretném, hogyha hogyha nem is tudok mindenkinek szót adni, szeretném, hogyha betartanák az egyperces időkereteket, ugye kentjük mindenkinek az órája. Köszönöm, elnök asszony. A miniszterelnök úr, az ötödik elnökség foglalkozik most már a jövőbeni költségvetéssel, reméljük, hogy most sikerül Charles kapott megbízást arra, hogy találjon meg, megállapodást. A horvát elnökségnek mégis fontos szerep jut. Nagyon fontos ugyanis, hogy előre lépjünk. Minél inkább késlekednek, annál inkább többet kell várniuk a kutatóknak, illetve a gazdáknak. A programok jelentős része még nem, végződ, nem fejeződött be. Hogyan lehet tervezni úgy egy projektet, hogy ha ekkora a bizonytalanság, és a parlament hogyan tárgyalhat a jövőbeni tervekről, hogyha nem tudjuk, hogy milyen eszközeink vannak. A klímaváltozás elleni fellépés nem csak luxemburgi kérdés, a migrációs kérdés nem csak görög kérdés új eh, erőforrásokra, gazdasági erőforrásokra van szükség. Köszönöm. Mr. Markart úr következik egy percben. Köszönöm, miniszterelnök úr. Először is sok sikert szeretnék önnek kívánni a tanácselnökségéhez. Fontos prioritásokat mutatott be, Európa, ami összeköt, szerepelt az prioritások között. Azt hiszem fontos, hogy ebben a kontextusban világosá tegyük, hogy szemrehányosok hangzanak el politikusokkal szemben, hogy egy dolgot mondanak és más dolgot tesznek. Össze kell kötnünk azt is, amit mondunk, azzal, amit teszünk, azt hiszem. A következő hónapokban véleményt cserélhetünk a menedékes politikáról, Ugyanakkor ez azon alapon kellene, hogy történjen ez az eszmecsere, hogy őszinték vagyunk egymáshoz. És aggodalommal látom, akár Horvátországban is megnéztem ezt, hogy nagyon sok emberi jogi sértés van a külső határokon, másrésztről nem hangzik el, hogy ezen eseteket felderítik, hanem egyszerűen elkendőzik, eltagadják az eseteket. Ha olyan Európát akarunk, amely véd, akkor olyan Európát kell kialakítanunk, amely a külső határokon is védi az emberi jogokat, és sok sikert kívánok Önöknek ehhez. Mr. Bardella. Bardella képviselő másfél percben. Köszönöm, elnök asszony miniszterelnök úr, a horvát kereszténydemokrata kormány most veszi át a tanács elnökségét. Verseny van az EU-n belül, gyenge a technológiánk, illetve a diplomáciánk, egymás után jönnek az elnökségek, de ugyanaz a politika. Egyre kritikusabbak a polgárok az unióval szemben, ahogy azt a választásokon is megfigyelhették Spanyolországban, eh, Franciaországban, Olaszországban vagy Nagy-Britanniában. Eh, ehhez képest eh, önök, elnézést mondja az elnök, kérem, ha, hogy lassabban beszéljen. Kroácia, ki, eh, Horvátország 2013-ban eh, intézményes eh, válság eh, körében lépett be, eh, és ez eh, különösen ártott eh, a horvát hajóiparnak, hajóépítésnek. Eh, úgy tűnik, hogy önök ignorálják a kihívásokat. Ez a program, amelyet bemutatott, az nem fog változtatni semmit, és egyáltalán nem forradalmi. Macron úr majd meghajlik a bizottság akarata előtt, és beleegyezik Albánia csatlakozásába, attól függetlenül, hogy milyen a migrációs szám Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Egy percben Jurica úr következik. Horvátského predsedníctva bude posun v roku... Nos, remélem, hogy a horvát elnökség az Európai Unió hozzátevő költségvetésének a tárgyalása kapcsán is teljesíteni fog, hiszen az Egyesült Királyság kilépése után jelentés összegben csökken annak a forrásaink. Nem ezt tartom szerencsésnek, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek ezeket a e, hiányosságokat, a e, költségvetési hiányt e, a tagállami hozzájárulások növelésével és új adókkal próbálják e, e, betölteni. Szlovákiát képviselem, és úgy gondolom, hogy e, e, nettó e, e, kedvezményezetként is megértik e, a polgáraink, hogy ha kevesebb a bevétel, akkor kevesebb a, a, a lehet a kiadás is. Úgy gondolom, hogy a fontos az az lenne, hogy a, jobban gazdálkodjunk a pénzekkel. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy az Európai Uniós pénzek elosztása nem hatékony. Felszólítom a tanácsot, hogy határozza meg jobban politikáinak a célt kitűzéseit, és kritikusan elemezzék a programjaiknak a hatékonyságát. Ευχαριστώ Von der Leyen asszony A libiai válsággal kapcsolatban és az Egyesült Királyság is, az Egyesült Államok és az Irán közötti konfliktusban az Európai Unió egyszerűen nem vállal szerepet. Ott vagyunk, mint gazdasági nagyhatalom, ugyanakkor semmi tartalmat nem tudunk biztosítani. Úgy gondolom, hogy olyan Európai Unióra van szükség, amely valóban képes szerepet vállalni a béke támogatásában, E, e, nemzetközi szinten, és ez nem tört, ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz e, sok mindennek történnie kell, és nem a szép szavaink alapján ítélnek, bennünk, ítélnek meg bennünket, hanem hogy milyen eredményeket érünk el a szemeszter végéig. Olyan módon kell dolgoznunk, hogy a éves pénzügyi keretet úgy fogadjuk el, hogy a kohéziós alapok megmaradnak, a regionális fejlődés megmarad, Eh, hogy meg tudjuk-e kezdeni eh, Albániával és Észak-Macedóniával a tárgyalásokat. Eh, kérdés, hogy ez sikerül márciusig vagy nem. Ennek alapján fognak megítélni ezek a feladatok, amelyek előttünk állnak, fogják ezt teljesíteni, Blankovics úr. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Üdvözlöm Blankovics urat újra itt az Európai Parlamentben nagyon nagy figyelemmel meghallgattam a prioritásaikat, támogatom azt, hogy erős Európát szeretnénk építeni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fölközi tengeri szigetekre jobban figyeljünk ezen az időszakban. Nagyon fontos persze, ahogy említette, a digitalizáció erősítése is, új készségek, új munkakörök alakulnak ki, ez az egyik legfontosabb kihívás számunkra az új zöld korszakban. És ebben az összefüggésben, ha már az zöld korszakról beszélünk, és az európai zöld megalapodásról, akkor, akkor fontos lenne, hogy a zöld beruházásokat megszabadítsuk az adóügyi korlátozásoktól, hiszen tudjuk, hogy a technológia csak az a célkitűzés az csak egy dolog, ezeket a célkitűzéseket olyan intézkedésekre kell átváltani, amelyek a polgáraink életét változtatják meg, E, úgyhogy e, sok szerencsét kívánok az első soros elnökségükhöz. Elnök e, Deli úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Milyen tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter, elnök úr. A bővítésről fogok beszélni, mert nagyon örülök annak, hogy ezt a témát ilyen fontos kérdésként kezelik a napirendjükön a feladatok óriásiak, hiszen a szemben álló tagállamokat meg kell győzni arra, hogy új, friss megközelítést alkalmazzanak, másrészt újra kell építeni a bizalmat azokban a nyugat-balkáni jelölt országokban, e, e, meg kell őket győzni arról, hogy nem csak arról van szó, hogy igyekszünk őket egy nagyon hosszú bot végig rákasztott csalogatni, mint a szamarát, nem csak mézes madzagról van tehát szó, az embereknek tetszik az európai gondolat, támogatják, annak ellenére, hogy az Európai Unióban gonosz mostanaként viselkedett velük. Az új bizottsággal és az tanácsi szerepével remet ez megváltozik. Az Európai Parlament néppárti magyar delegációja elkötelezett amellett, hogy stabil és, és sikeres szomszédsága legyen Európának, Meggyőződésem, hogy szomszédaink nélkül Európa sem válhat elég erősé ahhoz, hogy a globális politika nyomásait elviselje. Tehát minden szemünkkel, minden, minden szemünket önökre vetjük, elnök úr. Köszönöm szépen. Thank you. We have a... Köszönöm szépen. Kék, kárd, kék kártyás kérdést eh, Luis Garicano eh, úr eh, tehát Deli úr válaszol a kékkártyás kérdésre? Egy pillanat, valami zavar keletkezett, mondja az elnök. Ezek szerint nincs is senki részéről kékkártyás felszólalási igény. Ertug úrnak adom meg a szót. Mr. Prime Minister. Köszönöm. Miniszterelnök úr, üdvözöljük itt a parlamentben, és minden jót az elnökségéhez. Ah, ön beszélt az Európai Unió konnektivitásáról, ez rendkívül fontos, hiszen vannak olyan régiók az Európai Unióban, amelyeknek közlekedési kapcsolatai vagy nem létezőek, például internetes kapcsolatai, vagy pedig nagyon gyengék. Ez különösen a vidéki területekre igaz, illetve az elnéptelenedő területekre. Az európai polgárok kell, hogy tudják élvezni a digitális infrastruktúra előnyeit, az 5G pedig, az nem csak egy elszóról szól, a 5G az a közlekedésben, az energetikában, a, az egészségügyben jelent lehetőségeket. Ez a jelenlegi helyzet nem elfogadható, valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ilyen össze-vissza kis mozaikokból álljon össze az európai 5G környezet. Nem szabad senkit hát, hátrahagyni, magunk mögött hagyni, és nem szabad egy lefele irányuló versenyt, például a munkajogok vagy fizetések területén cseh asszony következik egy perc. Thank you. Köszönöm szépen, kedves horvát barátaink, nagyon azt mondjuk, hogy az Európai Unió útkereszteződéshez ért, és úgy gondolom, hogy együtt kell döntenünk sok dologról. Nagyon fontos időszakban vállalták fel ezt a szerepet, ezért az önök döntéseik nagyon fontosak. az egyenlőtlenség a társadalomban, a hosszú távú költségvetés, a Brexit, E, és bizonyos országok egyre fokozódó jogállamisági problémái, ez mind azt mondja, hogy hosszú távú e, e, kihívásokkal kell szembenéznünk. Arra bátorítanám a horvát elnökséget, hogy ne becsüljék alá, alul a folyamatban lévő Hedesztikei szerint eljárásokat a jogállamisággal kapcsolatban Magyarország, Magyarország kapcsán tegyenek valamit, lépjenek, amikor az alapértékeinket, az alapszabályainkat figyelmen kívül hagyják. Most nagyon gyakran azt látjuk, hogy nincs megfelelő hozzáállás. Remélem elég bátran fognak föllépni a jogállamiság bajnokaiként, folytatják azt a hetes cikké szerinti eljárást, amelyet szándékosan fékeztek sokan az elmúlt időszakban. Egyedül álló lehetőségük van, és kérem, hogy ezt használják ki, és a jövőnek is megfelelő üzenetet fogalmazzanak meg teljesítményükkel. Elnök Strik, azt hogy köszönöm. Üdvözölni szeretném a horvát elnökséget az Európai Parlamentben ben, és támogatni fogjuk, hogy a céljait elérjék. Az új bizottság egyik célja az, hogy új megállapodást kössünk a migrációval, a menekült ügyel kapcsolatban a szolidaritás alapján. Ugyanakkor ez az új eh, joganyagnak az elfogadása évekbe kerülhet. Sajnos már most is nagyon sok olyan szabályunk van, amelyeket, hogyha eh, megfelelően megvalósítottak volna, már önmagukban is harmonizálták volna a rendszereinket. Tehát tudni szeretném, hogy az elnökség mit fog tenni ennek érdekében, hogy elérje, hogy a már meglévő menekültügyi eh, joganyagot is betartsák legalább a tagállamok és tudjuk, hogy az úgynevezett pushback probléma, amikor illegálisan szorítanak vissza határátlépőket, menekülteket, migránsokat. Mit fogunk enne, ezzel kapcsolatban tenni? Úgy gondolom, hogy annak alapján, hogy személyesen is meglátogattam a horvát-bosnyák határt, megdöbbentő volt, hogy milyen nagy számban voltak olyan ügyek, amelyeket jó dokumentáltak, ahol brutális erőszakra került sor, ahol strukturális módon eh, akadályozták, eh, szisztematikusan akadályozták a menekügyi eljárásnak egyáltalán megindulását, megindítását. Eh, sikerül írni ezeknek az idegális gyakorlatoknak a, a megszüntetését Horvátországban és más tagállamokban az elnök félbeszakítja a felszólalót, mert jelentős mértékben le túllépte az időkereteket, elveszi másoktól az időt, úgyhogy most olyan szigorúnak kell lennem mostantól kezdve, tehát másfél percben Dárai képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Plenkovics úrnak. Az erős Európa kihívásokkal teli világban ez a Horvátország által választott jelmondat. Ez Horvátország számára nagy alkalom és nagy kihívás hogy megmutassák az európai polgároknak, hogy Európa nem a gazdasági és pénzügyi érdekek Európája, hanem a polgárok Európája, amely sokkal többet tud adni az önkormányzatoknak, a helyi közösségeknek, nem egyszerű a feladat, nagyok a kívások, a Brexit, a több éves pénzügyi keret kialakítása, a migráns áramlatok kezelése, ezek a prioritások, a több infrastruktúra, biztonság, befolyás, biztosítás Európa szemére a nemzetközi szintéren de más fontos pontok is vannak a napirenden, a vidéki területek, a mezőgazdaság támogatása, a versenyképesség növelése a kkv részére, a fenntartható idegenforgalom promóciója, valamint a makroregionális együttműködés erősítése a kultúra és oktatás területén egyetértünk az önök céljaival, növelni kell a hallgatók, diákok, kutatók mobilitását, elő kell mozdítani az európai és örökség promócióját. Fontos még a szociális befogadás is, én Veneto tartományból érkezvén, amelynek történelmi kötelékei vannak az önök országával. Köszönöm elnök asszony, mondja fel. Az elnök megkérje felszólalót, hogy beszél lassabban a tolmácsok munkavégzésének lehetővé tétele érdekében. Én Venetó tartományból származom, és hasonlóságok vannak az mi régiónk és önök országa között, ezért segíteni fogjuk önöket, hogy céljaik megvalósuljanak, és jó munkát kívánok az elnökségnek. Támogatom önöket, és együttműködésemről biztosíthatom önöket. Köszönöm, Plenkovics miniszterelnök úr. Bourgeois. Bourgeois egy percre. Eerste minister, namens de Vlaamse delegatie focus ik op drie Köszönöm. A flamand delegáció nevében eh, az önök eh, prioritásaival foglalkoznék. Először is eh, a költségvetéssel eh, a digitalizációra akarnak eh, a kutatásra és a fejlesztésre koncentrálni. A világ nem fog megvárni bennünket. Eh, önök meg akarják védeni a polgárokat, emlegetik ebben a vonatkozásban a jogállamiságot. Kérem, koncentráljanak a külső határok megvédésére, ne várakozzanak, a Brexit esetén pedig a lehető legkevesebb akadály maradjon meg, vagy alakuljon ki, és a lehető legközelebbi legyen az együttműködés brit kollégáinkkal, ami pedig a Nyugat-Balkánt illeti. Úgy vélem, hogy az új dinamika, az új helyzet le, le, legyen érdemalapú a megközelítés. Sok sikert kívánok Önöknek! Um, I saw you this morning. Philips asszony, von der Leyen asszony, láttam önt, hogy a három kocsis karavánnal elindul az Európai Parlament felé a hotelből, de engem nem vitt magával. Az Európai Unió jövőképe a következő hat hónapra elképesztő. Több pénzt a gyenge gazdaságoknak, nyissuk meg a határt Macedónia és Albánia felé, illetve kössük békjóba Nagy-Britanniát. Miért akarják ezt tenni, hogyha ezek nem lennének idióta politikák, akkor ehhez képest még azt is akarják, hogy Horvátország lépjen be a csődöt mondó euróba. Ön bezárja egy gazdasági börtönbe a saját népét, ahol a a kulcs az EKB-nál lesz. Itt alacsony a növekedés, stagnálnak a bérek, ne lépjenek bele, ahogy a Brexit mutatta. A polgárok szabadságot akarnak, nem azt, hogy diktáljanak nekik egy szuperállam részéről. A demokratikusan csődöt mondott projektből a britek mutatják ki az utat, amennyiben nem tudnak eh, eh, reformálni és átvágni a gordiuszi eh, csomót, akkor a bátor nemzetek követni fogják Nagy-Britanniát. Köszönöm, González Ponszúr másfél perc. Hát- Isten hozott itthon, Andrei. Nos, nagyon fontos példa az, hogy Horvátország tölti be soros elnökséget, a bővítés az egyetlen út az Európai Unió számára. Nagyon sokan összekeverik azt, hogy kik a barátaink és kik a szövetségeseink, sötét szándékú külső hatalmak játszanak együtt. Úgy gondolom, hogy amint Európa lezárja a balkáni szabad kapukat az Európán kívüli felé, megindulhat az Európai Unió kiteljesítése. Úgy gondolom, hogy Európa ellenségeire, a nacionalistákra, a szeparatistákra és az megviosztókra kell mutatnunk, és azt kell mondanunk, hogy a nacionalizmus a béke ellensége, és a Jendre is elmondta, meg kell védenünk, meg kell óvnunk a tagállamiságot, a tagállamot, bocsánat, a, a jogállamiságot, a bíróságok, ügyészségek függetlenségét, és a parlamentünknek el kell fogadni az ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat, el kell ismernünk azt, hogy mindez fontos, és ennek, meg, ennek szellemében kell elbírálnunk a, polgárok által benyújtott petíciókat is. Fontos, hogy a Brexit legyen a nacionalizmus utolsó sikere. Elnök, köszönöm szépen. Egy percben Picula úr kap szól. Köszönöm. Tisztelt képviselők, tisztelt miniszterelnök úr, nagy elégedettségemre szolgál, hogy vitázhatunk itt az Európai Parlamentben a az első horvát tanácsönökség programjáról. Az említett prioritások között a szigetek is helyet kaptak, és ez nagy öröm, mert ez az energiaügyi átmenetben szerepet játszhat. Hogyan akarja ezt a folyamatot az ezer szigettel rendelkező Horvátország erősíteni? Egy másik üdvözlendő prioritás a bővítési politika megújítása, illetve a zágrábi csúcs megtartása, amelyre az Európai Parlament is üzenetet kell, hogy küldjön a ö, csatlakozási tárgyalások megnyitásának elhalasztása Észak-Makedóniával és Albániával újra az európai intézmények figyelmének középpontjába került. fontos az, hogy e folyamat új lendületet kapjon, és Horvátország, mint legfiatalabb tagállam ö, tapasztalatokkal rendelkezik a csatlakozási tárgyalásokban. Nagyon összetett ez a folyamat, egyes tagállamok blokkolhatják. Most Párizs pozitív lépéseket javasol. Vajon ilyen jelzések érkeznek-e a többi tagállamoktól is, amelyek osztották Franciaország korábbi álláspontját? Köszönöm. Köszönöm, Kicsok úr. Egy percre. Уважаеми господин министър-председател, добре дошъл отново в вашия дом, в Европейския парламент. Köszönöm, örülök, hogy eh, itt van újra az Európai Parlamentben. Szeretnék gratulálni a horvát elnökségnek ambiciózus programjához, különös tekintettel a Nyugat-Balkánról elmondottakra. Itt most eh, egy ambiciózus évkezletet tudunk magunk után. Von der Leyen asszony is beszélt arról, hogy zöld utat kell kapnia Észak-Macedóniának és Albániának. Tavalyi év tanulságai alapján azért én azt mondom, hogy ne ígérjünk olyasmit, amit nem biztos, hogy meg tudunk adni. A globális realitás az, hogy nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy távol tartsuk Nyugat-Balkánt, be kell lépniük az Európai Unióba. Az elkövetkezendő hetekben fontos kezdeményezések lesznek. Elsősorban arra gondolok, hogy egy új metodológiát kell kialakítani a csatlakozáshoz konzultálnunk kell ezekkel az országokkal, különben kudarcra van ítélve ez a folyamat Picula úr is beszélt eh, az Európa jövője konferenciáról. Minden eh, eh, tagjelölt szintén részt kell, hogy vegyen ezen. Köszönöm Plenkovics úrnak. Köszönöm, tartsák be a rendelkezésre álló időt. 10 másodperc az rendben van, hogyha annyival túlfutnak, 20 azért már kicsit sokallom. Krá úr következik. Miniszterelnök úr, 28 évvel ezelőtt Horvátországot a legtöbb EU tagállam független államként elismerte, és mostan itt ül, és önök vezetik az elnökséget. Gratulálok ehhez először is. Amikor eltolvasom a programjukat, némileg csalódott vagyok. Önök szólnak Törökországról, mint, csatlak, mint tagjelöltről. Koszovót fel akarják venni. Franjocs Tudjman, az önök országának egyik alapítója nem tudott van egy ilyen folyamatot elképzelni, és nem hiszem, hogy a horvát emberek támogatják az ilyenfajta folyamatot, óvnék attól, hogy egy olyan politikát folytassanak, amely a saját népük érdekeivel ellentétes. Nézzék meg, hogy mennyi horvát hagyja el Horvátországot, a fiatalok főként. És hogyha Franjo Tudjman nézzük, és a nemzetiségi kérdést a mostani időkben, akkor jobb választ is találhatunk a mostani időszakban a kihívásokra, mint ahogyan ez eddig történt. A nagy globális gazdasági térségünkben nagyon alacsony a növekedés és a beruházások szintje is, és hogyha 3 millió, milliárd eurót adunk a klímaváltozásra, itt vannak ellentétes vélemények is ezzel. Inkább Tudzsmannál találhatják meg a választ Európa problémáinak megoldására, mint Brüsszelben, és jó lenne, ha a 90-es évek szellemisége visszatérne, a regionalizáció és a józan ész uralmat térne vissza, mert a szupranacionális államok nem hoznak semmiféle eredményt. Ön, mint volt jugoszlávi állampolgára, nagyon jól tudhatja ezt. Köszönöm, Tosanovszki úr, következik egy percre. Köszönöm, miniszterelnök úr. A, az önök prioritás listáján a közlekedés, energia, fejezetben klímasemleges euról beszélnek, illetve az Energia Unió létrehozásáról. Kérem, legyenek óvatosak akkor, amikor a jelenlegi célokat megvalósítani igyekeznek, hiszen azok rendkívül bonyolultak gazdaságilag és technikailag is. Engem aggaszt az, hogy nem sokkal azután, hogy célokat tűztünk az iparág elé, már is növel, az iparág, eh, ipar elé, már is eh, növelni akarjuk ezeket a célokat. Eh, a Horizont programot kell helyette megerősíteni, amennyiben nem akarunk nem akarjuk a költségeket aránytalanul növelni, nem lehet új tudományos eredmények nélkül megoldani ezt a kérdést. Én azt remélem, úgy gondolom, hogy a horvát elnökség annak érdekében tárgyal majd, hogy a Horizont Európa költségvetését megnöveljék. Köszönöm. Pucsma úr, egy percet. President, Prime Minister, it's a... Miniszterelnök úr, elnök asszony, üdvözlöm a horvát elnökséget. Egy olyan országról van szó, amely immár független, és fontos tagállam az Európai Uniónak. Üdvözlöm, azt miniszterelnök úr bátorítja a Katalónia és Spanyolország közötti párbeszédet. Katalónia ügye immár Európai Uniós ügy, és politikai megoldásra van szükség, párbeszédre és tárgyalásokra. Az EU-nak előre kell haladni ennek érdekében, hogy közös demokratikus mechanizmust találjon az önrendelkezésre. Az elnyomás nem elfogadható most európai, parlament, európai politikusoknak eljött az ideje, hogy megoldassák Európának, hogy van jobb útja annak, hogy érvényesüljenek a demokratikus elvek, az önrendelkezés a legjobb módja annak, hogy a konfliktusokat megoldjuk nem csak Európában, hanem világszerte. Hadd mondjam el, hogy ketten is kértek eh, kékkártyás, vagy szeretnének kékkártyás kérdést hajlandó válaszolni? Nem, nem, nem hajlandó. Akkor ezt elutasították ezeket a kérdéseket. Muresán úr, következik másfél perc rég. Köszönöm, elnök asszony, Plenkovics miniszterelnök úr. Üdvözöljük ismét az Európai Parlamentben. Nagyon jó dolog látni Horvátországot eh, hat hónapig az elnöki székben. Ön lesz most a modellje, eh, ön példát fog mutatni az egész Nyugat-Balkánnak. A eh, stabilitás, gazdasági stabilitás, az euró megcélzása, illetve a Schengeni feltételek teljesítése révén példát mutat az ön országa az egész Nyugat-Balkánnak. Arra van szükség, hogy a reformokat elmélyítsék a Nyugat-Balkánon, egyfelől másfelől nekünk az ígéreteinket teljesítenünk kell, ki kell jelentenünk a nyugat-balkániaknak, hogy ti is európaiak vagytok, ide tartoztok, és azt szeretnénk, hogyha bekerülnétek az Európai Unióba, ebben segítünk, hogyha a horvát elnökség ehhez hozzá tud járni, zárulni, az történelmi jelentőségű lesz. Miniszterelnök úr tudja, ismeri az Európai Parlamentet, és most lehetősége lesz arra, hogy ezt az ismeretet kihasználja a költségvetési tárgyalások során. Mi az új és a régi prioritásokat is szeretnénk alaposan megfinanszírozni. Az évtizedes prioritások fontosak, nem pedig eh, eh, idejét múltak, és eh, a klímaváltozás, a határvédelem, a környezetvédelem, azok az új prioritások, amelyekre további pénzek kellenek. Kérem, mondja el a tanácsban ülőknek, hogy az új prioritásokhoz több pénz kell, kérem mondja nekik, hogy ne csak beszéljenek, hanem adják a, pénzt is hozzá a célokhoz, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a pénzeket, pénzek jól legyenek elköltve. Köszönöm, Danielson úr kap egy percre szót. Köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm a miniszterelnök úrnak, hogy itt most eh, beszámolt nekünk eh, a horvát elnökség prioritásairól. Eh, nagyon fontos időszakot élünk, hiszen most határozzuk meg a következő öt évet. Szociáldemokraták arra szeretnének koncentrálni, hogy a szociális ágazatot megerősítik, például a munkaegészségügy területét, hiszen évente 4000 európai hal meg munkahelyi balesetben. 8000-en eh, szenvednek, 8000 eh, munkásban, munkavállalóban alakul ki rákos megbedegedés eh, munkahelyi kitettség miatt. A tanács hozzon rét egy olyan stratégiát, hogy nullára csökkentsük a munkai balesetek, illetve rákos megbetegések számát, mint nagy célt. Remélem, hogy ezt a horvát elnökség eh, tényleg napirendre tűzi, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy eh, egy új munkastratégiánk eh, legyen, munkahelyi egészségügyi stratégiánk legyen. Bizottó asszony következik. Köszönöm, elnök úr. El vagyunk fáradva, állandóan csak Dumának Európa ígéretéről. Ég a ház Líbiában, Európa pedig alsz veszik, és jönnek az illegális bevándorlók Olaszországba. Iszlám terroristák és külföldi hatalmak fenyegetik a biztonságunkat, Európa pedig milliárdokat ad Erdogánnak, illetve Törökországnak. Szinte nem is hiszem el. De mégis igaz. Merkelt, Macront megtapsolják, önt is és van der Leyen-t is. De mit vártunk? miért várunk ülve arra, hogy zátonyra fusson ez a hajó? Európa a Titanic sorsára juthat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Egy percben Rúz képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió szeretné a fosztis energiaforrásokat lassan kivezetni, mert széndiokszid kibocsátási problémák látják ezt. Ezt azonban nem lehet megoldani csak villamos, csak szélenergiával és vízenergiával, napenergiával szükség van az atomenergiára. És ugyanakkor Timmermans úr azt mondja, hogy azt nyilatkozta, hogy nem fenntartható Eh, az eh, nukleáris eh, energia, de hát ez értelmetlen, hiszen például Franciaországnak az, az energiatermelésének a 70%-át nukleáris erőművek, atomerőművek szolgáltatják, ugyanakkor a szélenergia és a napenergia is szennyezése jár. A szélenergia telepek nem ö, építhetőek ki úgy, hogy nincs mögöttük egy foszilis energiára alapozó háttérrendszer, biztonsági rendszer. Ugyanakkor ezek is természetkárosító hatással járnak, miközben nem álljuk a versenyt Kínával. Tehát úgy gondolom, hogy az elnökségnek az atomenergiát a napirendre kell tűznie. Tisztelt miniszterelnök úr! tanács elnök úr, a bizottság elnöke. Először is gratulálok az ambiciózus programjukhoz az első horvát elnökség idején. Szeretnék utalni arra, hogy fontos, hogy a mezőgazdaság és a mezőgazdasági politika is központi helyet foglaljon el a programban, különösen a több éves pénzügyi keret kapcsán. Európában élő, jövőképes vidéki területekre van szükség, és ehhez gazdákra van szükség, akik a földeket művelik, és benépesítik ezeket a területeket. Most a gazdáktól azt sok mindent kérünk, ugyanakkor jövedelemre van szükségük, tehát gazdasági szempontból fit mezőgazdasági üzemekre van szükség, csak akkor maradnak a területek a vidéki területeken, és csak akkor dolgoznak a földeken és olyan politikákra is szükség van, amely inkább a családi gazdaságokat támogatja, nem a nagy beruházókat, hanem azokat támogatja, akik valóban a földeken dolgoznak, és családjukkal művelik a földet. Az önök elnöksége idején a éves pénzügyi keret, illetve a kap döntései kapcsán valóban alakíthatják önök a jövőt. Hongerius képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy kezdjem azzal, hogy gratulálok a miniszterelnök úrnak ahhoz, hogy Horvátország eh, hazája eh, tölti be a soros elnökség szerepét. Eh, nagyon mindannyian tudjuk, hogy a Brexit-tel kell szembenéznünk, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a Brexitre azért került sor, mert az emberek, az utcaembere nem érezte úgy, hogy megfelelő támogatást kapna Európától. Előre kell tehát lépnünk, egy ambíciózus és társadalmi értelemben felelős új pénzügyi keretet kell megteremtenünk a következő időszakra. Szeretném megkérdezni a horvát elnökséget, hogy hogy fogja biztosítani azt, hogy megfelelő finanszírozási forrás álljon rendelkezésre a szociális pillérek megerősítére egyáltalán arra, hogy ne dőljenek le van-e elég pénzünk arra, hogy a szociális pilléreket megvalósítsuk. Tudom, hogy ön támogatja a szociális és a fenntartható ügyeket, de senkit nem szabad hátra hagynunk lemaradni. Ehhez azonban teljesen konkrét ügyekre szükség. Rákel úr. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, biztos asszony Először is gratulálni szeretnék eh, a horvát elnökségnek, eh, különösen eh, Plenkovics miniszter úrnak, miniszterelnök úrnak, nem csak azért, mert először töltik be ezt a szerepet, hanem azért is, mert Plenkovics úr az egyik legelkötelezettebb európai politikus, aki, akit én ismerek, és remélem, hogy ez a soros elnökség nagy előrelépéseket fog hozni az Európai Unió életében is. Szeretnék gratulálni a balkáni tárgyalások megnyitásához is, hiszen olyan tagállamokról beszélünk, amelyek szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz. Nagyon fontos, hogy Európa nem fog megvalósulni a balkáni országok csatlakozása nélkül, nem lesz Európa teljes nélkülük. Ezért nyilván a kohézió és a többes pénzügyi keret rendkívül fontos. Üdvözlöm elkötelezettségét az Európai Jövőjére vonatkozó konferencia kapcsán is, hiszen voltak kétségek, hogy ezt támogatja majd az új bizottság. Uma Europa forte no mundo desafios. Köszönöm szépen, mondja Szorony képviselő. Nagy kihívásokkal kell szembenéznünk a Horvátország elsősoros elnökségi szerepvállalása nagy feladat lesz. Erős Európára van szükség, ahogy önök is mondták, ehhez minden sok sikert, ehhez sok sikert kívánok önökhöz, eh, ahol azonban ehhez olyan pénzügyi eh, keretre, több éves költségvetésre van szükség, amely eh, megfelelő saját forrásokkal rendelkezik, olyan Európára van szükség, amely eh, képes eh, a polgári mellett a béke, a demokrácia, a szolidaritás szellemében kiállni, és képes a megfelelő eh, eh eszközöket biztosítani ehhez. Eh, valóban fontos, hogy senkit ne eh, eh, engedjünk lemaradni, ne hagyjunk lemaradni, ne hagyjunk ki Európa jövőjéből. Ugyanakkor konkrét lépésekre van szükség